tüntetés is 12-ig tart. Arról értesítettek az illetékes olasz hatóságok, hogy Csoka úrat megválasztották egy új pozícióba, méghozzá Luca Bonanno helyét veszi át. Üdvözlöm az új kollégát. Emlékezni szeretnék arra, hogy az ügyrend értelmében meghatározott feltételek mellett teljes joggal vesz részt a parlament és szervei ülésein a jogi szakbizottság július 11-i